és a bizottság nyilatkozata az EU Oroszország csúcs találkozóról. Do subito la parola a nome del Consiglio. A tanács nevében Ventelos miniszter úrnak adom meg a szót, tessék önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács elnöksége egy olyan elnökség, amely nem egyedül vesz részt harmadik államok és az EU vezetése közötti találkozókon, de nagy örömmel tettünk eleget a kötelezettségünknek, hogy beszámoljunk arról, mi is történt az elmúlt héten. Ez a csúcs ugyan kritikus időpontban került megrendezésre, mindenek előtt az ukrajnai válságot kell körülményként megemlíteni, és alapvető kérdések merültek fel, amelyek fontosak az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkban. Szeretnénk elmondani, hogy a legutóbbi fejleményeket is figyelembe kell venni, hogy a partnerségi kapcsolatunk helyes útra kerüljön vissza. Itt mindenek előtt a keleti partnerség különböző felfogását látjuk, illetve az ukrán helyzetet, de ide tartoznak kereskedelempolitikai kérdések is, amelyek gyakran adtak okot vitára. Ezek olyan viták, amelyekben fejlődést kell elérni. A WTO keretében Oroszország kötelezettségeket vállalt, de például az emberi jogoknál és az alapjogoknál is tett ilyen kötelezettségeket. Ezeket viszont be kell tartani, és el kell, hogy mondjam, a miniszterek tanácsán Lavrov úrral eszmecserét folytatunk és más orosz kormányzati képviselők is jelen voltak, egy nyílt, őszinte vita alakult ki párbeszéd formájában. Egyébként a csúcson szintén ezt az őszinteséget és nyitottságot láthattuk, és láttuk, hogy fontos, hogy Oroszország részt vett egy ilyen vitán, késznek mutatkozott arra, hogy részt vegyen a vitán. Az látszik, hogy komoly kihívásokkal szembesülünk, a legutóbbi fejlemények még megnehezítik a kapcsolatokat, valamennyiünk Érdeke azonban, hogy konstruktív keretek között dolgozunk tovább. Füle biztos úr rendkívüli erőfeszítéseket tett a keleti partnerség keretében, és nyilván még sok mindent el tud mondani arról, hogy miről folytak a tárgyalások. A magam részéről még azt szeretném aláhúzni, mindkét fél számára világos, hogy egymásra vagyunk utalva. Az EU messze a legnagyobb kereskedelmi partnere az Oroszországnak. Az orosz export 45%-a megy az EU-ba, és Oroszország az EU-nak a harmadik legnagyobb kereskedelmi partner az Egyesült Államok Kína után. Itt csak úgy tudunk tovább haladni, hogyha az EU és Oroszország együttműködik. Ezért szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az együttműködés Oroszország és EU között éppen külpolitikai kérdésekben méltatásra került a csúcson. Mindkét fél egy jó együttműködésről számolt be például az, atom, az iráni atomfegyver program kezelésében. Aztán azt is láttuk, hogy a főképviselő asszony Catherine Ashton elkötelezetten lép fel az E3 plusz 3-as tárgyalásokon, és ilyen módon sikerült egyenlőre megoldást találni, és azt gondoljuk, hogy a jövőben is ezen az úton fogunk tovább haladni. Ehhez szükség van Oroszország és EU együttműködésére, ami Szíriát illeti, természetesen a második Genfi konferencia ügyében is szorosan együttműködünk Oroszországgal. Fontosnak tartjuk a humanitárius segítségnyújtást a szíriai nép számára, és egyébként Montrőben is ezt hangsúlyozték Ashton asszony, és az EU tagállamének külügyminiszterei késznek mutatkoztak arra, hogy kezdeményezést indítsanak, és illetve támogassák az ENSZ főtitkárának ilyen, ilyen irányú kezdeményezését. Most az ukrán helyzetről szeretnék beszélni, ez egy olyan téma, amely szóba került a csúcson, viszont nem ez volt az egyetlen téma. Ukrajnával egy háromoldalú tárgyalást javasolt Oroszország, viszont az EU azt mondja, hogy a kétoldalú kapcsolatokat kétoldalú keretek között kell kezelni. Minden esetre van egy olyan terv, hogy a keleti partnerség keretében és a szabadkeresmény tárgyalások során szakértői szinten két oldalú tárgyalásokra kerül sor. Abban bízom, hogy konstruktív párbeszéd alakulhat ki az EU és Oroszország között a következő időszakban. Ez a párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönösen jobban megértsük egymást, hiszen július 3-án Szocsiban lesz a következő csúcs találkozó. Egy nagyon fontos további fejlemény, egy közös nyilatkozat elfogadása a terrorizmus elleni fellépés kapcsán mindkét fél részéről elkötelezettek vagyunk, hogy együtt működünk a terrorizmus elleni harcban. Itt a jogállamiságra és az emberi jogokra támaszkodunk. Tisztelt képviselők, a legutóbbi fejlemények alapján nem lehetett elvárni, hogy ez egy könnyű ö, csúcstalálkozó lesz, viszont az EU részéről megragadtuk az alkalmat, hogy nyíltan tárgyaljunk, és úgy látom, hogy a másik fél is nyíltan akar tárgyalni. Mi tehát mindent elkövettünk annak érdekében, hogy helyes útra tereljük a kapcsolatainkat. Számos téma van, amit csak akkor tudunk kezelni, hogyha szoros együttműködés alakul ki az EU és Oroszország között. Az e Európai Uniónak és Oroszországnak kölcsönös érdeke, erős érdeke, hogy ez az együttműködés folytatódjék. Ez megköveteli, hogy nyíltan beszéljünk egymással, hogyha erre szükség van. Úgy gondolom, hogy ezt el is tudjuk élni, és el is tudtuk élni a legutóbbi héten tartott csúcs találkozón. Köszönöm szépen. Grazie. La... Köszönöm. Füle biztos úrja a szó. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy röviden beszámolhatok a hátnak, háznak a 30 kettedik EU-Oroszország csúcs találkozóról, amely Brüsszelben január 28-án került megrendezésre. Az EU-Oroszország kapcsolatokban ez nagyon fontos elem volt. Barozó elnök és Putyin elnök úr világosan jelezték, hogy nem a szokásos ülésre kerül most sor, hanem ehelyett szeretnének őszintén tárgyalni arról, hogy milyen a tartalma és mi az iránya a stratégiai partnerségnek. A csúcs találkozó alapelvekről szólt egy némileg bővített ebéd Eston asszony és Lagrov külügyminiszter urak is jelen voltak, és a sajtókonferenciából állt. Három alapvető pontot tett az Európai Unió világosá az őszinte nyitott beszéden, megbeszélésen először. Az orosz nyomás keleti szomszédainkra elfogadhatatlan. A közös szomszédjaink szabadon kell, hogy döntsenek arról, hogy milyen politikai és gazdasági társuláshoz kívánnak tartozni az Európai Unió egyértelművé tette, hogy elvárja, hogy Oroszország tiszteletben tartsa a partnerek választásait, és ne avatkozzon be a társulási megállapodások és a DCFTA-k aláírásába Görögország és a Moldovai Köztársaság esetében ebben az évben. Másodszorban a, azt követően, hogy 2012. augusztusában Oroszország csatlakozott a WTO-hoz, nem tett eleget az ország kötelezettségvállalásainak. Aggaszt minket, hogy egyre nagyobb mértékű a kereskedelemre vonatkozó protekcionista intézkedés, amely sérti az EU vállalati érdekeit. Oroszország globális vezető a térségben, és a Vámunióval Oroszország a, az összes protekcionista intézkedés egy harmadát vezette be 2013-ban, és és az összes intézkedés jelenleg érvényben lévő intézkedés egy ötöde orosz protekcionista intézkedés. Harmadsorban Oroszország túl sok egyéb területen sem tesz meg elkötelezettség, kötelezettségvállalásainak. Az emberi jogok terén kiemelkedő ez. Ezt csak úgy lehet a helyrehozni, hogyha a stratégiai partnerség érdekében is Őszinte és kölcsönös bizalomra épülő tárgyalások során fejlődés tapasztalható etéren. Putyin elnök úr kijelentette, hogy Oroszországnak semmi problémája nincsen a keleti partnerség elvével, de számos gazdasági aggodalmának adott hangot amelyet nyíltan megbeszéltünk. Megállapodtunk arról, hogy két oldalú technikai szintű konzultációt fogunk tartani több, olyan, több kérdésről, amelyet az orosz fél felvetett, amelyet véleményük szerint lehetséges negatív következményeket jelenthetnek, ha a szomszédos országok aláírják a társulási szerződéseket. A hivatalos tárgyalásokról is megállapodtunk az Európai Unió és Oroszország között. Reméljük azt, hogy a tárgyalásokat a következő csúcs találkozón már elindíthatjuk júniusban. Akkor, hogyha kellő tartalommal lehet azt az érdemi megállapodást megkötni. Ukrajnáról, Szíriáról is tárgyaltunk a terrorizmus ellenes együttműködésre vonatkozó közös nyilatkozatot is elfogadtuk. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm. A frakciók nevében felszólaló kapják meg a szót. A néppárt nevében Brock képviselő másfél perc van. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Elnök úr, biztos úr, egy mondatot szeretnék előre bocsátani. Amíg az Európai Unió tagállamai nem egy hangon beszélek Oroszországgal, tehát nincs ténylegesen közös Oroszország politikánk, addig mindig veszíteni fogunk ebben a játékban. Ezt látjuk Ukrajnában és más kérdésekben is. Azt gondolom, hogy bizonyos tagállamok futása Moszkvába, hogy a saját üzleteiket kössék meg energiapolitikában, szerintem ez nem a közös erő hasznára szolgál meg kell, hogy állapítsam, hogy pozitívan kell alakítani a kapcsolatokat Oroszországgal. Közös érdekeink vannak. Oroszországnak is vannak érdekei, és velünk azonos érdekei. Ha csak ha Oroszország tisztességesen fejlődik, és nem csak nyersanyag értékesítésből próbál megélni, nos, akkor tud hosszú távon uh, fejlődni, és ez csak akkor fog működni, hogyha együtt működik az Európai Unióval. Itt a stratégiai közös érdekekről is beszélhetünk. Így kell ezt felfogni, de azt gondolom, hogyha Oroszországgal a stratégiai megállapodást akarunk, és fejlődni akarunk ezen a területen, akkor látni kell, hogy tisztességesen viselkedünk a szomszédban. Világosá kell tenni, hogy a közel külföld már nem működik doktrinaként, a tagállamok önállóak, ha döntéseket hoznak, és hogy hova mennek az országok, azt nem Berlinben, Moszkvában vagy Brüsszelben döntik el. Ezt világosá kell tenni, és ezért nem lehet így nyomást gyakorolni Moldáviára, Transz a nyesztelen túri területekkel, vagy Ukrajna esetében. Ez nem felel meg a szabályoknak, és ez nem tisztességes politikai viselkedés, nem egy tisztességes szomszédsági politika. Tudni kell, hogy Oroszország is vegye észre, hogy diszkriminációmentesen kell fellépnie, az ellenzéket lehetővé kell tenni minden államban, és az embriókat be kell tartani. Szerintem így lehetne kiválóan együttműködni, ettől viszont messze vagyunk. Bízom abban, hogy Szócsi nem csak egy lélegzetvételnyi szület lesz, hanem ilyen módon lehet majd onnan tovább dolgozni, hogy így tudjuk Oroszországot és Európát közösen előre lendíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rucsek úr, másfél percben. Elnök úr, elnök asszony, biztos úr, Közös érdekeink vannak Oroszországgal, szomszédok vagyunk, Oroszország a biztonsági tanácsban is benne van, a szíriai helyzet, az afgán helyzet, az iráni helyzet, a nukleáris kérdés mind azt mutatja, hogy szükség van arra, hogy együttműködjünk az Oroszorsz Oroszországgal, és ez az oka annak, hogy stratégiai partnerséget szeretnénk. A közös gazdasági tér víziójával, de ahogy elhangzott, Évek óta próbáljuk már Oroszországot a WTO-ba behozni, most egy év tagság után pedig azt látjuk, hogy Oroszország nem tesz eleget kötelezettségvállalásainak. A közös szomszédság esetében is elfogadhatatlan nyomást látunk, hogy közös szomszédjainkra ezt gyakorolják. Helyes, hogy a csúcs találkozón ezekre rámutattak. Igen, együttműködést akarunk Oroszországgal, akarjuk a stratégiai partnerséget, tovább akarunk lépni az átfogó és ambiciózus új EU-Oroszország megállapodás felé, de mindezt a kölcsönös bizalom alapján kell megtenni. Oroszországnak teljesíteni kell a kötelezettségvállalásait, a tartani magát a megállapodáshoz. Akkor léphetünk tovább. Nem könnyű a helyzet, sőt, nagyon nehéz legyünk szilárdak, de ugyanakkor nem szabad szem elől vesztenünk azt a célt, amelyet kitöztünk, és a, és a stratégiai partnerséget. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Ojulan képviselője a szó, másfél perc van. Madam President, uh, Commissioner, I could... Tisztelt elnök asszony, tisztelt uh, biztos úr, rövid leszek két szóban elmondanám, hogy az Európai Unió és Oroszország közti kapcsolat nem jó. A kapcsolataink Oroszországban ö, sajnos ö, potenciáljának egy jelentős részét elvesztette. A szoros politikai kapcsolat ö, tekintetében azt látjuk, hogy folyamatosan romlik az emberi jogi helyzet. Ez elfogadhatatlan, de antidemokratikus elnyomást gyakorolnak keleti partnereinkre, a WTO szabályokat nem tartják be. Mindez bizonyítja, hogy Oroszország folyamatosan, szisztematikusan rontja a helyzetet. A kapcsolataink helyzete volt az egyik oka annak, hogy miért módosult az EU-Oroszország csúcs találkozó, csak néhány órás zárt találkozó volt, zárt találkozó, Reméljük, hogy a bizottság és a tanács képviselői valóban koherens utat követnek. Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy elhisszük, hogy a Szocsi olimpiai játékok előtt változni fog a helyzet, vagy javulni fognak az emberi jogi lehetőségek Oroszországban. Oroszország, azt sem kell, hogy elhívjuk, hogy Oroszország nem fog beavatkozni az ukrajnai problémával. Hallgassuk meg az ukrán, a grúz embereket, a moldovai embereket, akik mind nagyon-nagyon félnek attól, hogy az olimpiai játékok után mi fog történni ezekben az országokban. Grúziával, Moldovával és remélhetőleg Ukrajnával is minél előbb alá kell írnunk a társadalási megállapodást. Grazie per il gruppo verde, onorevole Schulz. Köszönöm az zöld frakció nevében Schulz képviselő. Herr Kommissar, liebe Kollegen! Biztos úr, kedves kollégák! Az EU-orosz csúcstalálkozó rövidségének és megfelelő módjának alapján én is úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent én is röviden tudnék csak összefoglalni, nagyon sok mindenről tárgyaltunk meg. Talán példaértékű ez is, hogy régóta egy helyben mozgunk, és adott esetben nem két orosz EU csúcs találkozóra van szükség évente, hogyha olyan kevés a mondandónk, akkor csak egy is elég. Stratégiai partnerségre szükség lenne, de nincs. Az egyetlen pozitív a csúcs találkozóból az, hogy Putyin elnök az új együttműködési és partnerségi megállapodásról való tárgyalást felkínálta. A Medvegyev elnök alatt nulla előrehaladás volt e téren. Putyin elnök szabad kereskedelmi zónát akar Lisszabontól Vladivostokig. Az izgalmas kérdés az az, hogy e, ez a fajta tehát, hogy akkor miért bokkolja a Lisszabontól Kievig tartó kereskedelmi zónát? Köszönöm. ECL frakció nevében Migalszki képviselője a szó. Due minuti. Két perce van. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A helyzet az, hogy három órás volt az ülés két nap helyett. Ez is mutatja, hogy milyen a kapcsolat az EU és Oroszország között. És azt is mutatja, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok. És ez a rossz hír, hiszen folyamatosan problémák voltak, folyamatosan voltak konfliktus helyzetek, Szíria, emberi jogi kérdések, stb. ezeket már említettük. Nem vették meg figyelme ezeket az aspektusokat. Persze jó, hogy van néhány pozitív ellen, például a, az orosz övezetben a befolyásolás elítélése, aztán a hagyományos orosz befolyás területeken a egyes országok kezelésének az elítése. Hát mindez egy pozitív hír, fontos olyan országok számára, amelyeket korábban a Szovjetunió elfoglalt, és ez jót tesz ezeknek az országoknak. Az is nagyon fontos, hogy felhívták Oroszországot arra, hogy az energiaforrásokat ne politikai fegyverként használják fel, és nagyon jól tudjuk, hogy Oroszországban él ez a tendencia, hogy gazdaságának ezt a szektorát a politikai befolyás érdekében használja föl. És még ami fontos a következtetésekben, illetve az állásfoglalásban, gazdasági szankciók témáját is felveti. Viszont ami hiányzik, pont az, amit a biztos úr említett, de úgy gondolom, hogy itt a kinevezett munkacsoportokkal probléma van. Ez az EU-ről Eurosz munkacsoport, amelynek felügyelnie kellene a kapcsolatokat az EU és a keleti partnerségi országok között. Ez egy plusz ellenőrzés, és nem látom, látom, hogy a biztos úr nemet integet felém, de hát majd meghallgatom a válaszát. A másik, hogy Szocsiról sincs szó, pedig a politikai bolykot rendkívül fontos ebben a témában, és fontos lenne, hogy ezt a sporteseményt ne használhassa ki Putyin. Köszönöm. Köszönöm. A GUE frakció nevében Scholz képviselője a szó. Egy perc. Frau Präsidentin. Elnök asszony, tanácselnöke, biztos úr. Barozó elnök a csúcs találkozón Dostoyevsky szavaival kölcsönös bizalmat kért, és ez helyes. Ugyanakkor önkritikusan be kellett volna vallja, hogy az a logika, amelyek alapján az EU-orosz politikai kapcsolatok alakulnak, a fogad fogért kategóriába tartozik, mind formáját, mind tartalmát tekintve. Egy rövid két repülő indulása közti gyors találkozó volt a legutóbbi csúcs találkozó, csak ne, sok mindenről beszéltek, de sok mindenről nem beszéltek. Nem beszéltek a, a valódi kérdésekről, arról, hogy újra elindult a spirál, a kölcsönös fenyegetés és a rakéták és a védőpajzsok kapcsán. A BBC kommentárja volt az, ami, a, ami szerint ez egy bőrönd, aminek nincsen füle. Az ötleteket, a gondolatokat felvetették, de a tartalmát e, a kölcsönös alapján azonban még nem tárgyalták meg. Dostoyevszkinél maradva elnök asszony a Karamazov testmérlekben Dostoyevsky azt írja, hogy nem hisz a csodában a realista, csak hogyha hívő a csodát, tehát meg kell alkotsuk. A bizottságnak és a tanácsnak csak azt kívánhatom, hogy a következő csúcs találkozóig konkrét menetrendet állítson össze. Grazie. Köszönöm. A függetlenek nevében a Stadler képviselő szólal fel. Egy perce van. Frau Präsident. Elnök asszony egy dologra rámutatott ez a csúcs, és ez meg megmutatkozott az elmúlt hetekben, hónapokban. Az Európai Unió politikája Oroszországgal szemben kolosszálisan elbukott. Ukrajnát Oroszország ellen akarták kiátszani, nem sült jól ki a dolog. Örményországnak mindenfélét ígértünk, csak semmi konkrétumot nem, hát ez is elcsúszott. Most a kereskedelmi unió tagjai. Aztán itt volt ma a mai napon egy örmény képviselő, megkérdeztük, mit, milyen nyomást gyakoroltak. Hát nem volt nyomásgyakorlás, ők azt mondták. Nagyon konkrét ajánlatokat tettek nekünk. Az Európai Unió sosem tett konkrét ajánlatot. Ők konkrét dolgokat letettek az asztalra. Fél órán belül ott volt. Az Európai Unió éveken keresztül nem tudott ilyet alkotni, és ugyanez vonatkozik Ukrajnára is, hogyha mindig is Európai Uniót akarnak még hozzá erőset, akkor miért nem lépnek fel erősen? Miért csinálnak a Timosenko ügyből egy állami válságot, ahogy végül is az ukrán vezetés arra az eredménye kellett, hogy jusson. Miről akarunk tárgyalni ezzel az EU-val, hogyha mi az állam csőd előtt állunk, és nem tudjuk a következő költségvetést finanszírozni, akkor oda megyünk, ahonnan pénzt kapunk. Oroszország órákon belül 15 milliárdot tett le az asztalra. Ez a különbség, kérem az Európai Unió ezzel a politikával, hogy folyamatosan kijátsza az országokat Oroszország ellen, ebbe belebuktunk. Egy új bázison kell tovább lépni partnert lássunk Oroszországban, ne ellenséget. Uh, Mr. Stadler. Stadler úr, elfogad egy kékkártyás kérdést? Look up for you, please. Kékkártyás kérdést tessék. Ja, eh, kollégi Stadler, ich bin... Stadler kolléga pártjának a pozícióját tulajdonképpen ismerem, nem nagyon tetszik ez nekem az osztrák jobboldal nem azon szúrt szemet eddig, hogy Kelet-Európába akarnak adópénzeket vinni Európából feltétel nélkül, és hogy Ukrajnának a tagságot kilátásba helyezzük, hát ezt, ezt nem hallottam öntől. Miért, mire gondol most valójában? Lambsdorff kolléga, készültem a kérésére, önt fogom idézni. Ön beszélt uh, az EU kolosszális bukásáról az Oroszország politikájában. Osztom a véleményét, de ha már elejétől fogva tudom, hogy senki se fogja letenni az asztalra a pénzt, akkor miért akarom az országokat Oroszország ellen kijátszani? akkor miért vetem az oroszok számára, hogy beavatkoznak egyes országba, miközben prominens politikusok innen képviselőként is elmennek a Majdan térre, és ott ö, ö, izgatják az embereket. Hát ha nem tudom megcsinálni, amit akarok, akkor nem csinálom, akkor nem vágok bele, akkor észszerűbb, hogy megnézzük, hogy mire vagyunk képesek, és keresünk Oroszországban egy partnert, és ne az ellenséget lássuk benne. Köszönöm. Sokan elmondták már, az Európai Unió és Oroszország csúcs találkozója három óráig tartott, és pontosan azt mutatja, hogy mennyire hideg a viszony az Európai Unió és Oroszország között. A az állásfoglalásban, amiről tegnap beszéltünk, úgy gondolom, hogy nagyon sok ajánlást megfogalmaztunk, nem pusztán az európai politika javítására, hogy egyhanggal szólaljunk Oroszor, vagy beszéljünk Oroszország felé, hanem Oroszországnak is jó lesz, hogyha betartja. Mitől ilyen rossz a, hang, a kapcsolat? Az ukrán események nyilvánvalóan a kereskedelmi korlátozások és az emberi jogokról való tárgyalások, Szocsi, a homolyogok, stb. Ez nem jó. Meg kell, hogy állapítsam, hogy a partnerségi megállapodás hiányzik. Ugyanakkor azt is mondom, hogy Oroszország, mint szomszéd, az egyik legfontosabb partnerünk, és az is kell, hogy legyen az Európai Unió számára. Nem pusztán az Európai Uniónak, de az egész régiónak fontos a szomszédság politikában is fontos. Jó nekik, és jó nekünk, és a mi szomszédainknak is a partnerség. És éppen ezért sokkal többet kell tegyünk. Túl egyszerű lenne az, amit hallottunk, hogy a szomszédokra is ki kell terjeszteni. Nem, nekünk is bizony hajlandónak kell lenni a, választók, a választásunkat megvédeni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a problémákat megbeszéljük egymással, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk közösen megoldani. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Fleckenstein képviselő másfél perc. Frau Vorsitzende, äh, Frau... Elnök asszony, a stratégiai partnerség közös célokból, közös felelősségekből indul ki, és hogyha három órát szánunk erre a helyzetre, ahogyan szántunk, akkor kiderült, hogy mennyire szükséges, hogy mindkét fél beszéljen egymással a célokról, és keressék, hogyha nem találják meg azonnal, és egy közös felelősséget is meg kell alapítani. Hát itt egy kicsit kevés dolog született, ezt belátom, de aztán világosá vált az együttműködési szerződésünk révén végül is el tudnak indítani valamit, ha jó szándékúak vagyunk. Ami a közös tárgyalásokat illeti, a szomszédsági politikánkkal kapcsolatban például itt felvilágosítást nyújthatnánk ott, ahol láthatóan ez eddig nem volt kielégítő aztán közös projektünk is van a terrorizmus elleni fellépés, ez már adott. Sajnos a vízummentességről nem tárgyaltunk. Ez nem egy nagyvonalú gesztus véleményem szerint. Itt mind a ketten nyernénk vele. Holnap után kezdődnek a Szocsi olimpiai játékok. Több százezer fiatalember találkozik ott, és remélhetőleg jól töltik együtt az időt és hogyha tőlünk oda megy valaki, akkor azt tudjuk mondani, hogy tárgyaljatok, beszéljetek a fiatal oroszokkal, mondjátok el, hogy náluk mi a helyzet, beszéljetek velük, hogy a civil szervezetekben hogyan működünk, a heteroszexuálisok, a homoszexuálisok hogyan viszonyulnak, hogyan élnek nálunk, erősítsétek meg őket. Ha ezt megteszik, akkor többet érnek el, mint mi holnap a 120. állásfoglalásunkkal. Köszönöm. Lambsdorff képviselője a szó, másfél perc. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kormányzat kifejezés a köznyelvben nem igazán használatos, egyszerűen csak hatalomnak hívják. Az orosz nyelven különösen. Ez az Orosz Föderáció és az Európai Unió közti különbség is hatalomról van szó. A csúcs nem csúcs volt, hanem a csúcsról való leszállás, és végre a retorikában is váltanunk kell. Már nem stratégiai partnerséggel beszélünk, erről nem lehet szó. Oroszország velünk stratégiai versenytársként áll szemben. Ez így van. Van pontszerű együttműködés, terrorizmus ellenes, stb., de ahogy Fleckenstein kollega mondta, hol vannak a közös értékek, közös célok, amelyek a stratégiai partnerséghez kellenek. Ezek nincsenek. És Ukrajna egyértelműen mutatja ezt, ahogy az oroszok bánnak vele. Egyszerűen józanul kell ezt a kérdést felfogni, józanul tárgyalni az oroszokkal, a jelenlegi helyzetet úgy alakítani. Most nem tudjuk Ukrajnának a tagságot felkínálni. A status quo-t kell tudnunk feltartani, amely mindenki számára jó lesz. Partnerségre van szükség a külpolitikában, támogatni kell az emberi jogokat a belpolitikában, gazdasági együttműködésre van szükség. A célok valamikor majd stratégiai partnerségi alakulhatnak, de ma ma, még garantálom, hogy nem vagyunk ott. Oroszország alapvetően egy status quo hatalom, amely minden konfliktust a nyeszteren túli eh, területeket, Abháziát, stb. Eh, fenntart. Mi az euróatlanti integrációt akarjuk, ez nem működik, csak józan dialógussal és a dolgok világos felfogásával oldhatjuk meg. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Piotrowski képviselője szól egy percben. w przedłożonej przez naszą grupę europejskich konserwatywów az állásfoglalás tervezetben az ECR részéről, amit az EU orosz csúcsról írtunk, az első pontban megjegyezzük, hogy a csúcsülés csökkentett mértékű volt, és ez is mutatja, hogy az együttműködésünk mennyire kihívásokkal teli. Nagyon rövid volt a csúcs találkozó, és pontosan azért, mert Ukrán részvét, Ukrajna részvételét blokkolják a keleti partnerségben. Az a baj, hogy úgy néz ki, hogy most az oroszok állnak a győztes oldalon. Az egész Európai Unióból meg tudják szüntetni a sertéshús beszállítást, az importját. Szeretném megkérdezni a főképviselőt, hogy mit tesznek ezért, hogyan tudunk reagálni ezekre, hiszen mindenáig nagyon, mind, mostanáig nagyon passzívia passzívak voltunk, és ez mind a passzivitásunknak az eredménye. Köszönöm. Köszönöm. Hők már képviselő, egy perc. mindenek előtt elnök asszony el kell hogy mondjam Or- oroszország esetében Wallenbergről is beszélnünk kell, és archívumokhoz szeretnénk hozzájutni, mert az európai történelem egy fontos részéről van szó. Oroszország második pont. Oroszország sosem fogja európai partnerként a teljes szerepét eljátszani, nem partnerként fog teljes mértékben fellépni. Ez azt jelenti, hogy a saját lehetőségeit korlátozza az európai fellépés területén és előnyöket kovácsol a függőségből, a kölcsönös függőségből. A függőség nem feltétlenül negatív dolog, a tudás áramlása, a menedzsment áramlása, stb. Ez mind segít nekünk, ez együttműködéshez hozzátartozik. Annak érdekében, hogy eljussunk valahova ezen a területen, nagyon kitartónak kell lennünk, Figyelembe kell venni azt, hogy Oroszországnak be kell látnia, hogy a szomszédai független országok, szuverén országok, a szabadság, a demokrácia az egy lehetőség számukra, és erről ők döntenek, és így lehet partnerként fellépni. Köszönöm. Elfogad egy kék kártyát? Természetesen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hökmár kollégától azt kérdezném, az energiakarta és a WTO tárgyalások rámutattak arra, hogy mindkét fél számára hasznos, eredményes lehet a jó viszony. Hogyan látja energiaterületen az árkülönbségeket Oroszország, Ukrajna és Európa esetében? A jövőben lehet ez egy sikeres partnerség? Elnök asszony, köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy Oroszországnak el kell fogadnia az összes szabályt, amit a WTO előír. De nyitottnak is kell lennie, fogadókésznek kell lennie az energiapolitikájában. Amíg az energiapolitikát eszközként használja fel Oroszország, hogy más országokat befolyásoljon és más nemzeteket, hogy aláássa a demokráciát ezekben a nemzetekben, amíg így lép fel, amíg ezt teszi, amíg nem tudjuk eh, kiélni az előnyeit a teljes mértékben ezeknek az erőforrásoknak, de mi Európában sem. Vagyis Oroszországnak alapszabályokat be kell tartani tartania, nem bolykottálhat és nem alkalmazhat szankciókat más országokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm. Kásman képviselő, egy perc. Elnök asszony, az emberi jogokkal való visszaélésre szeretnék figyelni. A diszkrimináció, erőszak és az emberi jogok megsértése elfogadhatlan. A, a homoszexuálisok, leszbikusok és, heteros, és más szexuális irányultságúaknak az elnyomása teljes mértékben elfogadhatatlan. A, szo- a szocsi játékokat támogatják a nagy vállalatok, a Coca-Cola, a Visa. Én visszaadom a Visa kártyámat, el, elnök asszony, az én nevemben ezt ne tegye senki. Uh, Mr. Cashman. Cashman úr, kékkártyás kérdést akar valaki feltenni, fogadja? Rendben. E, e, Köszönöm szépen, hogy elfogadja a kérdést. Támogatom a szocsi politikai bolykotját is, de meglep az érve. Ma reggel, amikor a politikai frakciónk kritizálta, bírálta azt, hogy e, hogyan jártak el, akkor abszurd módon azt mondta, hogy az ügyrendnél egyszerűen azért kritizálják az elnökasszonyt, mert nő, most pedig az LGBT-ről beszél. Más nem tart fontosnak, csak ezt? Uh, uh, uh, Elfogadom tisztelt képviselő úr kérdését, de ez igazából egy állítás volt. Nem tudom, hogy csak, az, hogy csak a szexuális diszkriminációról vagy szexről beszélek-e. Én soha nem fogom abba hagyni azt, hogy hogy felhánytorgassam a, szex, a diszkriminációt, soha nem fogom megengedni azt, hogy egy többség, egy kisebbséget elnyomjon. Szeretném emlékeztetni a képviselő urat, aki szovjet dominancia alatt lévő és elnyomás alatti országban élt. A polgári jogok és az emberi jogok védelme kiemelkedő fontosságú, és a civilizált módon működő demokrácia tesztje, és amíg ez nem így van, addig nem állok le azzal, hogy felszólaljak el. Honorevole Wojciechowski. Köszönöm, Wojciechowski képviselő, egy perc. Dziękuję pani przewodnicząca. W stosunkach... Elnök asszony, köszönöm. Az EU-orosz kapcsolatokban, vagy erről beszélve nem felejthetjük el, hogy mi történt április 10-én, 2011-ben, Smolenskben, ahol Lev Kaczynski életét vesztette, és 95 további fontos személyiség vesztette életét. Még mindig nem magyarázták meg teljes mértékben a balesetnek az okát, még mindig folyik a nyomozás. Annak ellenére, hogy Lengyelország nagyon sok kérés nyújtott be erre vonatkozóan, az orosz hatóságok még mindig nem adják vissza a, a fekete dobozt, illetve a repülő maradványait. Miért tartják ezt vissza, és miért tagadják meg, hogy visszaadják ezeket a maradványokat. Most már szinte négy év telt el azóta úgy gondolom, hogy az Európai Unió kellene, hogy rákérdezzen erre a fekete dobozra, illetve a repülő maradványaira, hogy ezek visszajussanak Lengyelországba, és akkor talán majd mi meg fogjuk oldani ezt a talányt. Köszönöm. Honorevole Giannaku, un minuto. Giannaku képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió és Oroszország közti kapcsolat nem jó ez bizonyos. És ezt nem csak a három órás csúcs találkozó mutatja. Nagyon kevés idő volt ez. Mindannyian tudjuk, a pro- mik a problémák, emberi jog, a, és a legújabb történelemben gyökerező problémákat is ismerjük. Számomra úgy gondolom, hogy ez nyilvánvaló, de nézzük meg azt, hogy mi az, ami az Európai Unió szempontjából fontos. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a demokrácia felé vezető utat elismerjük, hogy hosszú, de többet követeljünk. A kérdés az az, hogy hogyan akarunk együttműködni Oroszországgal. Oroszországban is másod is félelmek élnek. Többet kell tennünk. Ha abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államok mint általános képviselője a nyugatnak Oroszországgal együttműködik, vagy nagy országok, az Európai Unióban Németországnak például van kapcsolata Oroszországgal, akkor tudni szeretném, hogy milyen Európai Unióról, melyikről beszélünk. Ha azt akarjuk, hogy Oroszország figyelembe vegye minket, mint EU, akkor európai politika legyen, nem pedig tagállami politika. Grazie, onorevole Tab Köszönöm, Tabajdi képviselője, szó egy perc. Grazie. Tisztelt képviselőtársaim,

annak ellenére, hogy problémák merültek fel. Nagyon fontos országról van szó, szoros a kapcsolatunk, kereskedelmi és egyéb kapcsolatunk ezzel az Oroszországgal. Oroszország valójában fontos szereplő az egész világon. Az egyik eredménye a csúcsnak a társulási egyezményen történő előrelépés, amit a keleti partnerség keretei között az EU ajánl Persze ez ezt nem lehet elszigetelten tekinteni, tiszteletben kell tartani szuverén jogait az országnak, és remélem, hogy a következő hónapokban az új bilaterális partnerségi egyezmény tekintetében előrelépés fog történni. A terrorizmus elleni harc és együttműködés is rendkívül fontos a két ország közös témái között. Megfelelő együttműködésre van szükség egy globalizált világban, a, a Oroszország és az EU tekintetében. Oroszország hajlandó együttműködni az Európai Unióval, közös értékek alapján, de hát úgy tűnik, hogy ettől még messze vagyunk, mégis egységesek kell, hogy legyünk ebben a kapcsolatban. Köszönöm. Szerjusz Volszki, egy perc. Köszönöm szépen. Oroszország és az EU ütköző pályán haladnak, és akkor kerültek az arra, amikor a partnerségi programot indít az Európai Unió. Itt ütköznek a különböző bilaterális érdekek. Oroszország nem mehet az EU ellen, az EU értékei ellen, és ugyanakkor élvezi az előnyét a stratégiai partnerségi státusznak. Azt gondolom, hogy fel kell tenni kérdést, hogy tényleg egy stratégiai partnerségről van-e még szó, hogyha nincsen közös célok, közös értékek süketek párbeszéde volt a csúcs. Emlékszünk még ez az ahogyan fellépett Ukrajnával szemben Oroszország, ez kivetite árnyékát a csúcsra is, és Ukrajna szeretett volna társulást kialakítani, és ez mindenképpen negatív hatással volt Ukrajna európai választására nézve. Oroszország nem avatkozhat be a belső ügyekbe egy szuverén Ukrajna esetében, és nem alkalmazhat, nem gyakorolhat nyomást ezekre az országokra. A Helsinki záró okmányt megsértve, és a budapesti memorandumot is megsértve, amely a biztonságról beszél, itt egyértelműen sérül a szuverenitás. Azt gondolom, hogy megoldást kell keresnünk. Szocsiban mm, együtt kell folytatnunk a párbeszédet, és meg kell találnunk a kivezető utat. Grazie, onorevole Köszönöm, Nitras képviselő egy perc. Pani przewodnicząca, trudno ocenić pozytywnie efekt ostatniego szczytu Unii Europejskiej. Köszönöm, elnök asszony. Nehéz pozitívan értékelni a legutolsó EU-orosz csúcsot. Nem értek egyet Barozó elnök véleményével, aki azt mondta, hogy az EU-orosz kapcsolatok jól alakulnak. Abstrakt jellegű volt ez a csúcs, gyakorlatilag semmilyen fontos kézzelfogható eredményt nem hozott, például a gáz csőépítés, a, a VTO-s kérdések, a hozzáférés a gáz ellátáshoz, az európai kamionokra kivetett plusz illeték, embargó, a sertés húsra, ami az Európai Unióból érkezik. Hölgyeim és uraim, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy hat hónappal ezelőtt Oroszország az élő szarvasmarhára, sertésre és egyéb termékekre, például a tejtermékre is embargót vetett ki. Lenne lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk Oroszországot, de félünk ettől, nem vagyunk elég bátrak, és gyakorlatilag Putyin bejelentéseit se kommentáltuk. Oroszország nem teljesíti a vállalásait Ukrajnával szemben. akkor mi lesz egy a jövőbeli stratégiai partnerség? azt fogjuk játszani, ugyanúgy fogunk fellépni, mint eddig? Grazie. Köszönöm, Neinszki képviselő, egy perc. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисар, срещата на върха между европейски... Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az Európai Unió Oroszország csúcs üzenete egyértelmű ahogy Bározó elnök úr is hangsúlyozta, fontosak az érdekeink, és nem kerülhetünk ütközésbe Oroszországgal. Gyakorlatilag az alapjogi kérdések a legfontosabb, az emberi jogi kérdések, emberi jogok tiszteletben tartását kellene elérnünk. A stratégiai partnerség az Európai Unió és Oroszország között azt kellene, hogy szolgálja, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsuk a döntéseket. A Bulgária az Európai Unió tagállama, számunkra rendkívül fontos az európai energiapolitika kialakítása, ami e, amivel el lehetne érni azt, hogy Oroszország az energiaforrások segítségével gyakorolja nyomást több országra. Bulgária számára rendkívül fontos ez a közös energiapolitika, azért, hogy a nemzeti érdekeinket szolgálja, illetve azt a lehetőséget, hogy megszabaduljunk a történelmi nyomás alól. Köszönöm. Nagyon sokan kértek szót a KSDI keretében. Kérem, mindenki csak egy percben szólaljon föl. Stier képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony az Oroszországhoz való kapcsolat mindig is valóban fontos volt Európa biztonsága szempontjából, és ez így is lesz. Az a tény, hogy az Európai Unió a ha az első, nekünk pedig Oroszország a harmadik kereskedelmi partnerünk, ez bizonyítja. Sok területen együttműködünk, mint például a terrorizmus elleni harc, és Dél-Kelet-Európában az orosz csapatok az európai fegyveres erőkkel, a NATO-val együtt léptek fel. De Moszkva hozzáállása Ukrajnához azt mutatja, hogy Oroszország kész arra, hogy erősítse áll, e, önmagát az európai érdekekkel szemben, egy olyan ország, mint Ukrajna szuverenitásával szemben, és egy szendvics szerepet kíván neki eh, kiosztani. Az európai politika a kapcsolatokat eh, nem szabad befolyásolja, mindez Moszkvához. Köszönöm. Köszönöm, kellem. Köszönöm, kellem, képviselő. Integráció. Emlékeztetni szeretnék arra, amit brok úr mondott, amíg a tagállamok nem képesek arra, hogy közös megközelítést alkalmazzanak, nem leszünk sikeresek az Oroszország politikánkkal. Az ukrán fejlemények rákényszertenek bennünket arra, hogy stratégiai riválisokat látnak egyes vezetők az EU-ban, és hogyha posztszovjet rezsimekről beszélünk, ott korrupt rendszerekről van szó, hogy a stratégiai cél volt Oroszország részéről, hogy gyengítség az együttműködést, akkor azt kell, hogy mondjam, sajnos ez jól is alakult. Igazából nem értékeken alapszik az orosz és az EU kapcsolat. De látniuk kell az EU feltételeket masztott orosz az Oroszországhoz szüdő kapcsolatunkban, és itt erős üzenetet kell küldeni. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy aktiváljuk a magnet listát, és a vízumok esetében igyekszünk megfelelően fellépni. Az Európai Parlament támogatta eddig ezt a vízumkönnyítést, és szerintem ennek megfelelően kéne a jövőben is fellépnünk. Grazie. Köszönöm. Kukan képviselő. Köszönöm, Holnap eh, kezdődik a Szocsi téli olimpia. Ez egy jó oka annak, hogy most beszéljünk a kétoldali kapcsolatokról Oroszországgal. A kapcsolatunk nem a legjobb ma, gyakorlatilag tükrözi Oroszország viselkedését az országon belül és a szomszédjaival szemben nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Moszkva nyomást gyakorol a szomszédos országokra, és ez elfogadhatatlan. Ahogy már elhangzott, ez egy újfajta gyarmatosítás. A múlt heti csúcs eredményei nem, meglepő, nem meglepőek. Stratégiai partnerek, partnerek vagyunk, de eltér a véleményünk nagyon sok alapvető kérdésben az emberi jogok kérdésében, Ukrajna helyzetére vonatkozóan. Hogy mi hogyan reagálunk arra, hogy mi történik Oroszországban, azt nem szabad, hogy a Szocsi olimpiai játékok elnyomják. Most kellene igazán tudatosan és hangosan kimondanunk, hogy mi a véleményünk mindarról, ami ott történik. Rubik képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt tanács elnöke. Úgy gondolom itt az ideje annak, hogy az Európai Unió erősségeit kiátszok. Beszélni kell egymással, tárgyalni kell egymással, és egy nyer-nyer helyzetet kialakítani. Pont Oroszországgal ez ma különösen fontos. Láttuk, hogy nemzetközi szinten szankciókkal nem tudunk sokat elérni. Elsősorban mindig a szegény, lako- szegénység, szegény lakosságot érinti mindez a jó gazdasági kapcsolatok, a sportkapcsolatok, a jó szomszédi kapcsolatok mindig előnyösek. Úgy gondolom, hogy Oroszország-Irán kapcsolatok számunkra különösen fontosak. És a szankciók a rendszert, egy olyan, a rend, azt a rendszert erősítik, amely konfrontációra játszik. Pozitív példával kellene élen járnunk, nem szankcionálnunk, hanem a tárgyalást a középpontba helyezzük. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, onorév. Köszönöm. Nevedalova képviselője a szó. Pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, myslím si, že dnes ako to... Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák. Azt gondolom, senki sem kételkedik abban, hogy szükség van a partnerségre az orosz köztársasággal, méghozzá a kölcsönös bizalom alapján nem szabad megkérdőjelezni az, hogy Együtt állapítunk meg feltételeket, és Oroszország tartsa be ezeket természetesen. De nem lehetünk olyan arrogánsak, hogy nekünk mindig igazunk van. Nem hihetjük ezt, együtt kell működni. Oroszországgal, Oroszországban jártam, Moszkvában nemrég, és el kell, hogy mondjam, hogy hogy mindenkinek megvan a maga véleménye arról, ami ott történik, de ezt el kell fogadnunk. Azt gondolom, a csúcs vége előtt túl korán születtek rossz hírek. Én az, attól tartok, hogy jégkorszak köszönt be a kapcsolatainkban, és ezért lépnünk kell. Azt gondolom, hogy itt nekünk is feladatunk van, ami pedig a Szocsi olimpiai játékokat illeti, azt gondolom ez sportról szól, és nem politikáról. És azok az emberek, akik elmentek oda, éveket költött, töltöttek azzal, hogy felkészüljenek erre a sporteseményre, és nem mondhatjuk azt, hogy most nem menjetek oda valamilyen politikai oknál fogva. És azt gondolom, hogy az országainkat kell ott képviselni. Köszönöm. Kronberg képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Európa megosztott, de a stratégiai partnerség stratégiai fájdalommá vált. Amikor nem működik egy kapcsolat, akkor azért mi lenne, hogyha gondolnánk a civil társadalomra is. Tudom, hogy milyen problémák vannak Oroszországban a civil szervezetekkel, de ha valóban stratégiai partnerséget akarunk szolgálni, akkor együtt kell, hogy dolgozzunk a fiatalokkal, az orosz állampolgárokkal, ösztönöznünk kell a fiatalok, a tanulók cseréjét, Azért, hogy ezt a partnerséget a jövő számára felépítsük, és az EU-nak megvannak ehhez az eszközei. Köszönöm szépen, Stevenson képviselő. Thank you very much, Madam President. Nagyon szépen köszönöm. Önök asszony, Putyin a televízióban ma reggel igazából saját magának hízelgett, eh, de időközben Szocsi utcáin több ezer kóbor kutyát lőttek le ezen a héten. Tudja. Ezen állatok vére fogja bemocskolni a Szocsi téli olimpiát. Nem csak az emberi jogokkal él vissza, hanem az állati jogokat sem tartja tiszteletben és hogyha az EU-val együtt akar működni, akkor vegye tudomásul, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében nekünk fontosak az állatok jogai. Grazie. Köszönöm szépen. Most uh, Márti képviselő. Köszönöm. Teljesen mindegy, hogy a ceremónia mennyire lesz uh, híres, mennyire lesz nagy felfordulás, akkor is tudjuk, hogy itt kizsákmányolás és homofóbia a játékok alapja. Az LMBT emberek nem fogják jól érezni magukat, hiszen igazából a gyűlöletnek vannak kitéve. Oroszországban tilos a homoszexualitást pozitívan beállítani, és az LMBT embereket pedig büntetlenül lehet bántani. Ez több tízezer migráns diszkriminációjával járt együtt, aki igazából kizsákmányoltak, napi 12 órában nem fizették el elég gyakran a bérüket sem. Ide tartozik eh, az is, hogy eh, számos családot kitelepítettek, hogy az olimpia infrastruktúráját megtegyék. Itt az 1968-as játékok óta aktivistáknak kell a világot járni, hogy ne ismétlődje meg a diszkrimináció, mint korábban. Grazie, onorevole Severin. Köszönjük szépen, Severin úr következik. Úgy gondolom, kicsit skizofrén a hozzáállásunk Oroszországhoz. Semmibe vesszük, hogy ö, milyen problémák állnak fenn, mert elveszíthetjük adott esetben partnerként Oroszországot. Beismerjük, hogy, Euró, hogy Oroszország számunkra stratégiai partner a biztonsági területen, ugyanakkor azonban állandóan kritizáljuk Oroszországot geopolitikai identitása miatt. Úgy érezzük, hogy nagyon nagy versenyelőnye van, azonban erőforrásait nem használja ki az egyensúly megteremtésére. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak és Oroszországnak együtt kellene működniük, és tiszteletben kell tartaniuk egymás kölcsönös véleményét. Az Európai Unió politikáját értékekre kell alapozni, azonban fontos a stratégiai kérdéseket is figyelembe venni, egyedül erkölcsi elvek alapján nem tudunk cselekedni, így el fogjuk veszíteni a helyzetünket a világban. Köszönöm. Grazie, eh, abbiamo chiuso il... Köszönöm szépen. Ezzel a spontán felszólalások köre lezárult, az Európai Bizottságnak adok szót, Füle biztos úr parancsoljon. Madam President, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Épp elgondolkodtam azon, hogy hogyan is foglalhatnám össze mindazt, amit épp hallottam. Először is két fontos dolgot szeretnék felvetni, amelyről a kedves képviselők is beszéltek. Az első a munkacsoport kérdése, ugyanis a csúcs alkalmával a vezetők megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy munkacsoportot, amely megvizsgálja az orosz gazdaság és kereskedelmi érdekek kérdését. Hadd mondjak ezzel kapcsolatosan néhány szót. Úgy gondolom, nem lehet az oroszokról a hátuk mögött beszélni, hiszen partnereinkről van szó. Itt egy általános kérdésről van szó, nem pedig egy konkrét partnerünkkel folytatott, illetve kötendő társulási megállapodásról. A társulási megállapodások eredményeképpen Előfordulhat, hogy a partnerország piacait elárasztják az EU-s termékek, hogyha a partnerország Oroszországgal szabadkereskedelmi megállapodást kötött, akkor akár az orosz vámunió piacát is eláraszthatják ezek a termékek. A másik példa, amelyet felhoznék, és amelyről az orosz képviselők beszéltek, az, hogy mi partnereink piacát, partnereink piacait használjuk fel arra, hogy az orosz piacra exportáljuk saját termékeinket, illetve az orosz vámunió piacára juttassuk el azokat. Ezek olyan kérdések, amelyeket mindenképpen a bilaterális kapcsolatokban tisztázni kell. A partnereinket tájékoztattuk a csúcs találkozóról, és folyamatosan tájékoztatni fogjuk a konzultációkkal kapcsolatosan is. Ami az európai exportot illeti Oroszország irányába, szeretném azt is világosá tenni, hogy beszéltünk az orosz állategészségügyi hatóságokkal. Láthatták, hogy múlt pénteken a kollégám, aki ezért a témáért felel, közleményt adott ki. Az afrikai sertéspest is gyakorlatilag nem az Európai Unió területéről terjed, Oroszországban voltak ilyen esetek, majd Fehér Oroszországban és Litvániában is. Litvánia területén az úgynevezett regionalizáció révén megpróbáljuk korlátozni a betegség további terjedését a különböző nemzetközi normáknak megfelelően. Oroszország azonban nem csak a régióból érkező sertés húst tiltotta be, hanem az egész Európai Unióból érkező sertés hús importokat Oroszországban. Ez teljes mértékben aránytalan, és mivel ezt teszi ki, teljes kivitelünk 25%-át, ezért ez egy hatalmas csapás a gazdaságunk számára, és hogyha nem lesz megoldás a kérdésben, akkor a WTO véleményét is ki fogjuk kérni ebben az ügyben. Meg kell várnunk, ki kell várnunk, hogy Oroszország milyen tanulságot von le az ukrajnai eseményekből, és abból, hogy az Európai Unió világos álláspontot foglalt a csúcs találkozó alkalmával. Mi úgy gondoljuk, hogy az együttműködésnek mindenképpen a kölcsönös bizalomra és tiszteletre kell épülnie, mindenkinek lehetővé kell tenni a szuverén, szuverén döntéshozatalt, hogyha, főként, hogyha demokratikus társadalmakról beszélünk. Emellett Oroszországnak érdeke az Európai Unióval való együttműködés, hiszen szüksége van az EU beruházásaira, beruházására, technológiájára és így tovább. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió és Oroszország partneri kapcsolatai, valamint a keleti partnerség is nagyon fontosak e tekintetben. Emellett a csúcsa találkozó alkalmával beszéltünk a közös gazdasági térség közös víziójáról vagy jövőképéről is, az Európai Unió és Oroszország között egy új megállapodásra van szükség, jobban meg kell felelni a WTO normáknak és más kötelezettségvállalásoknak, és konstruktív együttműködésre van szükség a közös szomszédságunkban. Csak is ilyen alapon tud az Európai Unió majd tovább lépni, és erős, mély partneri kapcsolatokat kialakítani Oroszországgal. Olyan partneri kapcsolatoknak kell ezeknek lenniük, amelyek a kölcsönös bizalomra épülnek, valamint a bilaterális és nemzetközi kötelezettségvállalások tiszteletben tartására köszönöm. Elnök, köszönjük szépen a biztos úrnak. A vita a soros elnökség felszólalásával zárul. Parancsoljon Venizelos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívüli figyelemmel hallgattam végig az európai parlamenti képviselők hozzászólásait ebben a vitában. És el kell mondanom, hogy teljes mértékben egyetértek a különböző jellegű történelmi, ideológiai, vagy pedig földrajzi érzékenységekkel és problémákkal ebben a kérdésben. Természetesen mindannyian ismerjük a legutóbbi csúcs eseményeit. Én is összefoglaltam ezeket, Füle biztos úr is összefoglalta ezeket. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak tulajdonképpen nincsen választási lehetősége, mert csak egyetlen út van, mely pedig a következő. Oroszországgal építő jellegű megállapodást kell kötnünk, együtt kell működnünk, nem éppen ideális partner Oroszország, de elkerülhetetlen és mindenképpen szükséges. Ezért jó lenne, hogyha új irányvonalak mentén próbálnánk Oroszországgal párbeszédet kialakítani. Nyilván a történelmünket nem feledhetjük el, de a megosztást, a teljes megosztottságot sem engedhetjük meg. Az Európai Unió és ennek szomszédságában vagy közelében található országok között. Oroszországgal kapcsolatban nem csak a kereskedelmi kapcsolatokról és a beruházásokról kell beszélnünk. Persze tudom, hogy alapvetően ezek határozzák meg a politikai kapcsolatainkat, de ezeken a gazdasági érdekeken azért túl kell tekintenünk. A kétoldalú kereskedelem Oroszország és az EU között mindenképpen fejlődik, pozitív eredményeket mutat, a beruházások mindkét irányban virágzanak, úgyhogy ki kell használnunk ezt a pozitív gazdasági helyzetet, egy olyan nehéz gazdasági időszakban, mint a mostani, hiszen a gazdasági fejlődés nem csak magáért a fejlődésért fontos, hanem az új munkahelyteremtési lehetőségek miatt is. Ne feledjük el, hogy mit értünk már el eddig Oroszországgal, hogy mit mondtunk el az eddigi tárgyalásokon, hogy mi hangzott el itt a parlamentben. Az hangzott el, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat javítsuk, és hogy az atomprogram ellenőrzésének megfelelő kereteket teremtsünk. Oroszország és az EU kapcsolatait nem szabad tehát elengednünk, nem szabad gyengítenünk, és amikor arról beszélünk, hogy Oroszországnak megfelelő kapcsolatokat kell ápolnia, ez nem csak az EU-ra vonatkozik, hanem arra is, hogy nekünk is arra kell törekednünk, hogy az Oroszországnak minél jobb kapcsolata legyen az Egyesült Államokkal, illetve a NATO-val. Janakó hogy megjegyzésére szeretnék reagálni. Természetesen látni kell, hogy mi a hozzáadott érték az EU-Oroszország politikában és közeledésben. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az Európai Unió Oroszországba irányuló politikája talán nem annyira nagy volumenű, mint bizonyos tagállamok kétoldalú megállapodása Oroszországgal, ezért jó lenne, hogyha nagyobb európai dimenziót tudnánk adni az EU-orosz kapcsolatoknak. Itt többek között az energetikai ágazatra gondolok. Külügyi, külpolitikai szempontból már részletesen beszéltünk az energia kérdéséről. Vannak a kezünkben eszközök, amelyeket felhasználhatunk annak érdekében, hogy megerősítsük kereskedelmi kapcsolatainkat Oroszországgal. Ezen kívül új és sokkal ambiciózusabb kereskedelmi megállapodásokra is lehetőség nyílik. A vízunkönnyítésről is beszélünk el, hiszen Európa fontos turista célpont, és ahogy a körülmények lehetővé teszik, mindenképpen lazítanunk kell a vízumokkal kapcsolatos szabályokon. Ezek azok a stratégiai pontok, amelyeket rendel, rendeznünk kell Oroszország szempontjából. Mind a tanácsban, mind a parlamentben megfelelő időt, hosszú órás vitákat kell rászánnunk Oroszországra, ugyanis az eddigi viták megmutatták, hogy mennyi még a rendezetlen kérdés. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és ezeket természetesen továbbadom majd a tanácson a tagállamok képviselőinek. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalási indítványt kaptunk, és akkor most le fogom zárni a vitát ebben a témában. A szavazásra a holnapi napon déli 12 órakor kerül majd sor. A következő napi rendi pontra térünk most át, kedves kollégák! A tanács és a bizottság nyilatkozataira kerítünk sort, a menekültek halálát okozó feltételezett visszafordítások a görög